Okay, colleagues, we now, as I said, on... Mint ahogy említettem, a 25-ös napirendi pont következik, a, amit közösen az INTA, tehát a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó szakbizottsággal közösen tartunk. Emberi jogi kérdéseket már elég részletesen taglaltunk, hiszen ez a hét az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozat évfordulójának szenteltetett, és itt a transnacionális vállalatokra és egyéb üzleti vállalkozásokra az emberi jogokat illetően vonatkozó és a kapcsolatos aktuális helyzet szerepel most a napi rendi pontunkon. A külügyi szolgálattól beszámolót fogunk kapni a jelenleg folyó tárgyalások jelenlegi állásáról. Tudjuk, hogy 2014 óta zajlanak a tárgyalások, és egy kormányközi munkacsoport is létrejött, hogy nemzetközileg kötelező előírásokat fogalmazzanak meg az emberi jogok területén folytatandó együttműködés számára a transnacionális vállalatokkal. És azt szeretnénk most hallani, hogy az EU milyen elveket képviselt a tárgyalásokban. Október 4-én a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amiben üdvözölte a kormányközi tárgyalásokat, és felszólítottuk a tagállamokat és az EU-t, hogy konstruktívan vegyenek részt ezeken a tárgyalásokon, és segítsük mi is elő ennek a kötelező érvényű megállapodásnak a létrejöttét úgyhogy most kíváncsian várjuk a külügyi szolgálat beszámolóját. Rizorágától, tól Rizorága asszonytól hallunk majd egy beszámolót, de előtte Lange kollégámnak adom meg a szót. Köszönöm, említetted az érték alapú kereskedelem szempontját, ez az elszámoltathatóság és a due diligence szempontjából nagyon fontos, és ez kötelező érvényű kell, hogy legyen. Ez nem egy újdonság, több jogszabályt már elfogadtunk ezen a területen, például a konfliktus zónákból származó ásványi anyagok tekintetében született egy irányelv, vagy a pénzügyi beszámolókról szóló irányelv, vagy az erdészeti rendelet, úgyhogy itt egyértelmű üzenetek fogalmazódnak meg vállalatok kötelezettségeit illetően, hiszen egyre kiterjedtebb a globális értéklánc, úgyhogy a kereskedelmek ezen szempontjaira is összpontosítanunk kell, nem csak a regionális kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra. Úgyhogy kíváncsian várjuk a beszámolót a legutóbbi fejleményekről. Tehát akkor a külügyi szolgálatnak megadom most a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a fontos kérdésről beszámoljak, és köszönetet szeretnék mondani, hogy segítették megerősíteni az egységes európai hangunkat a tárgyalások során kötelező érvényű megállapodással kapcsolatosan már az októberi plenárison beszámoltunk, ezt nem kívánom megismételni. A kormányközi munkacsoport október 15-én jött létre Genfben az Európai Unió korlátozott szerepet vállalt, általános nyilatkozatot tett az emberi jogokkal kapcsolatosan, a főbb agályaival kapcsolatosan, a megalapodás tervezet tehát illetően, a folyamattal kapcsolatosan, és végül is fenntartással élt a szerződés egészével kapcsolatosan. Összességében a tárgyalási fordulót pozitívan értékeljük, eléggé semleges volt a hangnem, de még vannak bizonyos nyitott kérdések, ugyanis nem minden vállalatra vonatkozik egyelőre még a megállapodás, csak a transnacionális tevékenységekre terjednek neki, és nem teljesen épül az EU irányelveire. Tartalmilag ez pedig azt jelenti, hogy hiányzik a bíróságon kívüli vitarendezési lehetőség, illetve az EU-s irányelvek érvényesülése a folyamatról annyit, hogy mi egy független elnöklést kértünk, pártatlan elnökséget kérnénk a munkacsoportban, ez azt jelenteni, hogy a folyamat alapját képező határozatot felül kellene vizsgálni. Több ország hasonló álláspontot képvisel, mint az EU, úgyhogy most várjuk, hogy ezek az aggájaink az átdolgozott tervezetben megjelenjenek, ezek 2019 júniusára várhatók. a folyamat nem megfelelő ütemben halad. Kanada, az USA, Japán, Szingapur és Norvégia nincs jelen a tárgyalóasztalnál, és a jelenlévők között közül is összesen 27-en szóltak hozzá a vitában egy hét alatt. Most vizsgáljuk a tárgyalás legutóbbi fordulóját, és remélhetőleg az áldozatok számára megfelelő jogorvoslatot fog biztosítani a megállapodás, illetve esen, egyenlő verseny feltételeket a vállalatok számára. A civil szervezetekkel, a vállalati szektorral együtt kívánunk működni, és önöktől is szeretnénk hallani, hogy önök hogy értékelik a folyamatot, illetve a megállapodás tervezetet a folyamattól függetlenül az EU már jó múltal, tapasztalatokkal rendelkezik az irányelvek érvényesítése terén a vállalati szektorban. Az EU több jogszabályt is elfogadott, ezek már elhangzottak, például a pénzügyi beszámolásról szóló irányelv, az edzeti rendelet és a többi, valamint kezdeményezések is az napirenden vannak a megfelelő üzleti gyakorlat szabályzása területén. A munkát azonban tovább kell folytatni az emberi jogok érvényesítése terén, megfelelő jogorvoslathoz való hozzáférést kell biztosítani, egyenlő feltételeket kell biztosítani a nemzetközi standardok terén, úgyhogy ennyit kívántam elmondani, természetesen várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Duke Darling kért először szót. Very much, Linda. Um... Köszönöm szépen, Linda. A saját nevemben mondom a következőket, de egyben Makilade kolléga, eh, Rodriguez Penero kolléga, aki nem tud most itt lenni az ő nevében is, parlamenti képviselőként úgy látjuk, hogy a frakciók közül többen is egyetértenek a bevezetésben említettekkel. Október 4-én indult a kezdeményezés, és különböző frakciókból számos képviselő egyetért vele. Ez egy szélesebb parlamenti kampányt eh, indított el, amely nemzeti szinten is hozzájárul a kötelező megállapodás általános érvényre juttatása érdekében. A szokásos mederben nem folyhatnak tovább a dolgok, átfogó keretre van szükség. Ez indokolja ezt. A kirakós játék ágazati és földrajzi elemeit egy összefüggő nemzetközi keretben kell összeraknunk. És az ENSZ iránymutatásai hasznosak, fontosak, de nem elégségesek. Hogyha az önkéntesség elég lenne, akkor olyan világban élnénk már is, amelyekben a vállalkozások és az emberi jogok már régóta összhangban működnének. Az eddigi keretek elégtelennek bizonyultak, és a konfliktus övezet ásványkincsei, valamint az erdőírtás terén ezért erőltetjük, sürgetjük a kötelező megállapodásokat. Zsák utcába futott ez a téma. Különböző eljárási, tartalmi problémák merülnek fel, parttalan a vita, és itt a tisztelt ház is egyetért különböző aggodalmakkal, a kötelező jogi eszköz működő képességét illetően. Tehát az EU nem fogadott el megfelelő mandátumot, az intézmény közévita nem bontakozhatott ki az ENSZ-ben zajló folyamattal kapcsolatban. Tehát a magam részéről annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ez hihetetlenül bosszantó, frusztráló helyzet. Képviselőként én ezt így élem meg, hiszen tudom, hogy zajlik egy folyamat, különböző országok foglalkoznak vele, csak nulla az előttünk lévő szövegeknek a száma, illetve a szövetség kötés lehetőségének a részleteiről ilyen módon egyáltalán nem tudunk tárgyalni, vagy egyeztetni, vagy módosításokat javasolni. Nem csak hőbörögni szeretnék, hanem egy kérdést is feltennék. Milyen konkrét ütemezés áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy konstruktív együttműködést tudjon kialakulni uniós részről ebben a tárgyalásban. Mert nekem úgy tűnik, hogy lejár az időnk annyiban, hogy nem ülhetünk ott némán a Genfi megbeszéléseken. Most már világos mandátumot kell megalkotni és elfogadni. A tisztelt ház világosan fogalmazott, nyolc állásfoglalást fogadtunk el, az Euró latin-amerikai közgyűlés ebből kettőt jegyez, és a kérdés, hogy mi lehet a következő lépés. És végül, annál is bosszantóbb ez az egész, hogy látom, hogy intézmény közi szinten az EU mennyi erőt, energiát erőforrást szentel ennek, hogy a multilaterális beruházási etikai kódexet végre összeállítsuk. És ugyanakkor a tárgyaló partnerek leültetése az asztal köré, ez nem történik meg, tehát állítólagos tevékenységek zajlanak. A tárgyalásokban több mint 20 ember kéne, hogy beszálljon, hogy ne csak a gazdagok klubjáról beszélhessünk a beruházási kódex terén. Tehát a multinacionális cégek be kellene, hogy szálljanak ebbe, de a nagy társaságok valahogy nem kellően lelkesek, legyen szó állami vállalkozásokról, vagy más cégekről, egyszerűen a mi intézkedéseink nemzetközi szinten nem képviselnek nagyon-nagyon sok embert, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül kárhozatos. Vagyis, hogy az emberek jogait, a vállalatokat kötő szabályokat kell, hogy érvényre juttassuk. Máskülönben a nemzetközi intézkedések nem tudnak érvényesülni. Bent Langer, tessék. Azt hiszem, az egyik ok, ami miatt nem haladunk, az a, a tagállamok belső helyzete. Kicsit részletezem, tehát a tagállami gondolkodás, illetve a részvételi hajlandóság Genfben a felelős ezért. Emiatt alakult így a folyamat egyértelműbben kellene látnunk, hogy ki mennyire elkötelezett, kinek hol vannak a súlypontjai, illetve hogy a tagállamokban mi folyik etéren. Maria Arena. Oui, moi je soutiens tout ce qui a été... Igen, én támogatom mindazt, amit Jude elmondott. Egy kérdést intéztünk az Európai Bizottsághoz arról, hogy a tagállamokon belül, az EU-s tagállamokra gondolok, kik a legfőbb támogatói ennek a fellépésnek, tehát annak, hogy kötelező nemzetközi megállapodás, szerződés jöjjön létre. Ezt a kérdést felvetettük, de soha nem kaptuk meg rá a választ. Most tudnak-e már erre válaszolni, milyen támogatásban részesülhet egy ilyen kezdeményezés? Tehát a pártokon átnyúlva az Európai Parlament támogatja ezt a kezdeményezést. Állásfoglalásokat hoztunk létre, szavaztunk, és a due is szavaztunk tehát. Az Európai Parlament ellentétben az Európai Bizottság eredeti javaslatával kormányával megszavazta azt, hogy kötelező legyen ez az eljárás. És akkor, amikor a nők azt mondták, hogy kíváncsiak arra az Európai Parlamentnek mi az állásfoglalása, az álláspontja, nos, azt mondom, hogy nagyon egyértelmű ez az Európai Parlamenti álláspont. Mi kötelezővé tennénk ezt a fellépést, és nem önkéntesen, mint az Európai Bizottság. És hát ott van a háromoldalú megállapodás, illetve háromoldalú párbeszéd. Nagyon fontos, hogy ennek a keretében támog, megkapjuk az információt a kérdésünkre, a választ, azért, hogy ne legyen kettős beszéd, kétkulacsos beszéd. Egyesek ugye azt mondják, hogy védelmezni kívánják az európai polgároknak az álláspontját, mások viszont csak önkéntesen lépnek fel, és nem kötelező módon kívánják a megközelítést. Sánchez. Köszönöm szépen, Lola Sánchez. Gracias, Linda. Nagyon szépen köszönöm, Linda. Az Európai Unióra kötelezettségek lettek kirúva, és az Európai Unió maga is kötelezettségeket rót ki a vállalkozásokra. És egészen odáig jutottunk, hogy kettő kilenc állásfoglalást szavaztunk meg arra, hogy az EU önma egészében támogassa ezt az eljárást. Ott van az október 4-i kezdeményezésük is, de még mindig ott voltunk, ahonnan elindultunk. Az Európai Unió és a többi világbeli ország képtelen arra, hogy lépjenek, frusztráltak vagyunk. Nem igazságos az, hogy az Európai Uniónak nincs akkora ereje, hogy érvényre juttassa a saját értékrendjét. Október 15-én elmentünk Genfbe akkor nagyobb reményeket tápláltunk, mint korábban, mint valaha is. Úgy gondoltuk, hogy egy jogi kötelező keretet sikerül majd kialakítani az emberi jogoknak a javára és a vállalkozásoknak a tevékenységére vonatkozóan. Javaslatot tettünk, nagyon konkrét ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyeket az Európai Unió prezentálhat tehát akkor, illetve máskor. De egyetlen egy proaktív info, ö, kezdeményezéssel hallottunk ugyanakkor Genben az Unió részéről. Na most persze az eljárást lehet még tovább javítani a tervezetben, látok olyan pontokat, amelyek számomra nem kérdezik, kielégítőek, de önmagában, egészében nagyon elszomorító, hogy az Európai Unió jelenleg inkább fikként működik, és nem a dolgok előmozítójaként Genfben. Világosak, hogy melyek azok a pontok, amelyekben nem értek, ne értünk együtt. De mégis, e, illetve egyet, de mégis sokkal ambiciózusabban kellett volna, hogy fellépjen az Unió. Lin mindenképpen az emberi jogoknak a primátusát kell hangsúlyozni. Ez fontosabb téma, mint az összes többi. Semmi újat most nem mondok, ezt az október 4-i Európai Parlamenti állásfoglásban megtekinthetik. Úgy gondolom, hogy ö, mi magunk is, és az Európai Uniós állampolgároknak a sora kiáll ezen álláspont mellett. Jelenleg az emberi jogoknak az érvényesülése tulajdonképpen az önkéntes és önkényes fellépésein múlik a vállalatoknak. Mit tehetünk most? Mit fognak önök tenni azért, hogy a dolgok előre gördüljenek, vagy továbbra is gátolni fogják a folyamatot Genben? Vagy tétlenek lesznek? Meg fogják végre találni azt az utat, hogy a különböző tagállamok is halassák harszavukat? Közben jelezték, hogy 12.30-kor véget ér a tolmácsolás, tehát kollégák röviden fogalmazzanak, hogyha a bizottságtól választ is akarnak hallani, Heidi Hautala és Némer asszony. És Sál jelentkezett, úgyhogy nagyon gyorsan, röviden. Én arról hallanék szívesen bővebben, hogy mely pontokkal nem ért egyet az EU a szövegtervezetből. És hogy az EU mennyire hathat rá a szövegre, tud-e változást elérni az úgynevezett egyezménynek a hatája tekintetében. És én is osztom azt a nézetet, hogy az összes vállalkozásra érvényes szabályokat kell bevezetni, nem csak a multikra, hiszen a globális ellátási láncok annyira összetettek, hogy mind a két vállalkozás típus részt vesz a nagy rendszerben. Tehát milyen egyéb pontok vannak még? A nemzetközi tárgyalásokban az EU erősebben hall, hallathatná a hangját, például a, az ENSZ iránymutatásainak a, az érvényre juttatása még nálunk is feladat. Köszönöm, Mine asszony és Sál Görenc. Én is nagyon rövid és gyors leszek. Holland tolmácsolás egyáltalán nincs, tehát a holland szövegből itt improvizált fordítást fogok majd idézni. És örülök, hogy a feladat úgy fogalmazódik meg, hogy kötelező megállapodásra lenne szükség, illetve hát túl nehéz nekem itt blattolni a hollandból elnézést. A, ami nagyvállalati közeget illeti, annak örültem volna, hogyha a külügyi szolgálat az álláspontját hangsúlyosabban jeleníti meg. Az egyezmény azért ennyire fontos, mert a multinacionális cégek a nemzeti jogszabályok alá nem tartoznak, nem kell, hogy betartsák azokat, hanem a gazdaság globalizációjának a szereplői. Ki tudnak bújni a nemzeti szabályozás alól. A legexotikusabb trükköket mutatják be annak érdekében, hogy az emberi jogok legalapvetőbb eh, rendelkezéseit se kelljen betartaniuk. És ez egy felvizezett, felhígult szabályozói háttérrel kapcsolódik egybe, olyan nemzeti szabályokkal, ahol ezt meg is tehetik. És közben, amiről megállapodunk, az nem kötelező, tehát a kult szó, hogy legyen kötelező. Sajnálatosnak tartom, hogy a tagállamok saját jogon nem kértek szót ebben a folyamatban, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti delegációk támogathattak volna, és megérdemelték volna a támogatást a résztvevők. A holland is elmondhatta volna, mondja az elnök. Sár, nagyon röviden. Mi, mi, Nagyon rövid leszek. Három pont teljesen egyet tudok érteni az, amelyet már Néle mondott, meg mások is mondottak, szánalmasak a, a, az egyes állam államoknak a kiállásai vagy hozzáállásai. Ezt világosan meg kell fogalmazni. Annál is szomorúbb ez, hogy a multilatás rendszert Trump teljes mértékben felborítja. Az Európainak pontosan az élén kellene lenni annak, hogy harcoljon a multilaterizmus mellett. Az e e e EK-hez lenne kérdése ugye ezt a kérdést meg kell tárgyalni az OECD-ben is, mint hogy ugye az OECD dead, uh, guidelines nak az összhangban vannak a javaslataink, ez nagyon lényeges. Kérdezem, hogy az OECD-ben hol tartunk, ugye a leggazdagabb, lehetősebb iparosult országoknak a szervezetéről van szó, és gyakorlatilag ők lefedik a teljes kérdéskört. Köszönöm a külügyi szolgálat. Számos kérdés elhangzott. Igen, meg próbálok majd mindegyikre válaszolni, csak kérem, hogy röviden mondja az elnök azt, hogy először is teljesen egyetértek, hogy itt mi az emberi jogok érvényesülésének az élén állunk, ez vitathatatlan. Miért nem vettünk részt a folyamatban? Részt vettünk a korábbi időszakhoz képest, de nem teljes körűen, hiszen nem kaptunk mandátumot, nyilván mandátum nélkül nem lehet tárgyalni. Az akályainknak hangot adtunk, ezeket ismerik a felek, tehát például, hogy miért csak a transnacionális tevékenységekre összpontosítunk, és miért nem a belföldi tevékenységekre. Ezzel ugyanis nem valósul meg az egyenlő feltételek kritériuma. A tagállamok egyetértenek az EU álláspontjával. Én nem akarom kritizálni a tagállamokat, hiszen egységes álláspontot alakítottunk ki, nevezetesen, hogy már az elején beavatkozunk, és elmondjuk az álláspontunkat, elmondjuk, hogy mit várunk a folyamattól, Ezt eh, a tagállamok is támogatták, tehát egységes hangon szólalt meg az EU. Elhangzott egy kérdés, hogy eh, mi hogyan értékeljük az Európai Parlament eh, állásfoglalását. Október 4-én született ez az állásfoglalás, és ezt kívül belül ismerjük. Nagyon örülünk ennek a mostani megbeszélésnek, és Uh, what we do... Volt egy megbeszélésünk a parlamenti képviselőkkel is, ahol uh, leltárba vettük, hogy milyen előrelépés történt. Elnök asszony félbeszakítja a hozzászólót, és elbúcsúzik a tolmácsoktól. Angolul folytatjuk.